ból a válság és hosszú távú tanulságai. Elsőként tehát Gőrenc úrnak adom meg a szót négy percre. Köszönöm, elnök úr. Az ebola első esetei az EU-ban, az Egyesült Államokban pánikot okozott. 2014 márciusától szeptemberéig több ezer ember fertőződött meg, és Sierra Leone-ban, Libériában haltak meg elsősorban a járványban. Szisztemikus válság volt. Nem megfelelően sikerült erre reagálni, és itt a figyelem felhívásában is hiányosságok mutatkoztak. Azt látjuk, hogy óriási szegénység sújtja ezeket az országokat. 80% mély szegénységben él, és körülbelül négy éves az iskolázottsági időszak, az egészségügyi rendszer pedig nagyon hiányos. Harmadsorban azt mondhatjuk, hogy nem megfelelő a, a rendszer európai szinten sem, nem megfelelő az együttműködés a bizottság és a tagállamok között. Szilenides biztos úr az Európai Unió koordinátora lett az, e- az ebola válságban, és ezzel sikerült megváltoztatni a helyzetet, és valóban segítséget nyújtani a három afrikai országban az áldozatoknak. Levonhatjuk a tanulságokat, és azt látjuk, hogy a humanitárius segítségnyújtók, az MFS eh, és a Kereszt eh, óriási mértékben hozzájárult a helyzet enyhítéséhez, és eh, óriási volt az ő hozzájárulásuk több mint 500 szakember segítségével. Ezen kívül a nemzetközi közösség is végre felébredt, és a gyógyszer segítséget nyújtott, valamint az oltások kialakításában is lépéseket tett. Ezen kívül nem szabad magára hagyni a fejlődő országok egészségügyi rendszerét, még akkor sem, hogyha a pénzügyi területen más aspektusok is érvényesülnek. Negyedsorban meg kell nézni, hogy ki felelős a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatások, illetve az azzal kapcsolatos kezelésekért, és itt konkrétan a fejlődő országokra gondolok. Nagyon fontos, hogy ezekre a problémákra rávilágítsunk, és fontolóra vegyük ezeket. Egy új jelentést kell, kell kialakítani, szorosan együttműködve Idez úrral, illetve az Európai Parlamenti novemberi küldetés eredményét is figyelembe kell venni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy, és sürgős, hogy az egészségügyi, egészségügyi rendszert ugyanígy, mint a gazdasági rendszert talpra állítsuk ezekben az országokban. És végül az Európai Parlament ö, hosszú, ö, ö, hosszú távú munka során a fejlesztésre óriási összegeket szánt, különösen a szociális területen, és ezen belül is az egészségügyi rendszerre. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy továbbra is egy intelligens vírussal állunk szembe, tehát továbbra is a pajzsot magasra kell tartani, hiszen ez egy mutálódik. Ezen kívül morális felelősségünk az, hogy a betegeket kezeljék mindenütt a világon, hozzáférést biztosítsunk az egészségügyi szolgáltatásokhoz. És végül segíteni kell Afrikának abban, hogy a saját fejlődését megfelelő útra állítsa, különösen az egészségügyi fejlesztés és kutatás témájában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gőrenc kollega. Stilianidis biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, igen tisztelt képviselők. A bizottság rendkívüli mértékben üdvözli Gőrenc jelen, úr jelentését. Szeretnék köszönetet mondani Gőrenc úrnak, kiváló munkát végzett, és természetesen elkötelezettségéért is az ebola elleni harcban. Ebben az időszakban kiváló és gyümölcsöző együttműködésünk volt, amiért rendkívül hálás vagyok. Az Európai Uniónak különös felelőssége van az egyetemes egészségügyi lefedettség tekintetében, hogy segítse azokat az országokat, amelyeknél a fenntartható fejlődés kialakítása a feladat. És hogy öm, olyan működőképes egészségügyi rendszereket dolgozzon ki, amely a, a járvány kitörést tudja megelőzni. Nagyon aktuális ez a kérdés, hiszen ez a járvány még nem múlt el. Új esetek sajnos Gine, új Gineában fedeztek fel az elmúlt hetekben. Addig kell dolgoznunk, amíg a tartós nullát tudjuk elérni, amíg a részletes helyreállás gyógyulásból teljes gyógyulás lesz. A tagállamok több mint két millió eurót fordítanak erre. Ebből az összegből 900 millió euró az Európai Bizottságtól származik, ezzel reagál a kutatás továbbfejlesztésére, és teljes mértékben fontos, hogy további következtetéseket tudjunk levonni az ebolából is. Az októberi konferencia Luxemburgban, amelyen e, Rugáris biztos úrral vettem részt, nagyon fontos ajánlásokat fogalmazott meg. Ezeket majd az egészségügyi tanács decemberi ülésén a következtetésekbe fogjuk majd fevenni. Az ebolával kapcsolatban szeretnék majd az Európai Tanácsnak beszámolni, az év végén az általános következtetésekről, tanulságokról is, amelyek a g 7 miniszteri vitáján is elhangzott ezen, ez hónap elején volt, és Grugáris miniszter úr részt vett ezen. Nagyon örülünk annak, hogy a g 7 határozottan kötele, elkötelezték maguknak, idézem, az egészségügyi rendszerek erősítése iránt, hogy az alapvető egészségügyi ellátást és a vízellátást, tisztítást biztosítsuk, amelyel univerzális egészségügyi lefedettséget tudunk elérni. Ez nagyon fontos. Ahogy Gerenc úrnak a jelentése egyértelműen mondja, az alapvető egészségügyi ellátás és a tiszta víz mindenki számára alapvető jelentőségű, létfontosságú egyetértünk abban, hogy a konstruktív, eh, tartós egészségügyi rendszer kialakítása szintén létfontosságú. Olyan egészségügyi rendszer, amely nyomon követi, fenntartja és megelőzi az egészségügyi válságokat. Nos, mik a főbb tanulságok az EU számára ebből a válságból? Nagyon sok minden, nagyon sok minden van, ahogy a jelentésükben ezt az EU szinten írtuk is. amit az ebből a kutatások eredmény, eredményeképpen tudtunk megfogalmazni, és az a támogatás, amelyet a nyugat-afrikai rendszereknek is nyújtunk. Úgy gondolom, hogy az európai betegség és járvány megelőző intézet is rendkívül fontos munkát végzett az epidemiológia terén. A négy EU mobil vizsgálóközpont az EU orvosi ellátási rendszere, amelyet minden nemzetközi egészségügyi dolgozó számára hozzáférhetővé tettünk. De azt is tudom, hogy vannak olyan tanulságok, amelyeket nem lehetne ilyen büszkén emlegetni például a nemzetközi közönség még mindig. A nemzetközi közösség, az országok közösségek még mindig nem felkészült a nagy ö, sürgősségi helyzetekre. A kormányzati fellépést meg kell erősíteni. Ehhez a WHO reformjára van szükség, illetve a nemzetközi egészségügyi jog, jog áttekintésére. Ebben fontos szerepet játszhatunk. Ugye magunknak is gondot okoz az orvosi nyújtó csapatok kihelyezésének tempója, és a védelmi önkéntes mechanizmusokra vagyunk kénytelenek támaszkodni. Ez persze nem baj magában, csak össze kéne ezeket jobban terelni egy irányba. Az ebola válság kapcsán kiderült azonban, hogy minden erőfeszítés ellenére még mindig nem eléggé átfogó, integrált a megközelítésünk, tehát továbbra is fejleszteni kell a nemzeti kapacitásokat. Az ISET megelőzési támogatást is adhat, illetve ha egy ö, járvány mégis kitörne, akkor gyors segítséget tudna nyújtani. A helyi erőforrások gyorsan mobilizálva. A felkészültség abban áll, hogy meglegyen mindenhol az a népegészségügyi alapfinanszírozás, amely a gyors reagálásra képes. Egyes országokban fejenként csak 30 dollár jut erre a tevékenységre, ami nagyon sajnálatos. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a, a segélyeket stratégikusabban kellene terveznie, úgyhogy hogy azokra az országokra koncentráljunk, ahol nincsenek meg ezek a minimális követelmények, és ezek országok esetében pedig nagyobb, hatékonyabb, megfogható fellépést és előre kiszámítható fellépést kéne adnunk. A bizottság és a tagállamok pedig egy globálisan koordinált kutatási tevékenységben is vegyenek részt, jelöljék ki a prioritásaikat, a kutatási hiányosságokat, a jövő járványügyi kihívásainak tükrében kapacitásépítésre van szükség, és arra, hogy a helyi egészségügyi rendszereket megerősítsük. Ezért támogatjuk ezt a kutatásügyi együttműködést, a fertőző betegségekre való válaszadás és a felkészültség javítása érdekében többek között így a kutatási alapok támogatásával is. Köszönjük szépen Stylianidis biztos úrnak. Most a környezetvédelmi és egészségügyi témákkal foglalkozó MV bizottság részéről Hueves az úrnak adnak szó. Como ocurre con la crisis de refugiados, la respuesta Köszönöm szépen. Ugyanúgy, ahogy a menekült válságra, úgy az ebola járványra is túlságosan későn reagáltunk. Néhány tagország megfelelőképpen reagált, de a legtöbb gyakorlatilag síralmas választ adott, úgyhogy nincs semmi dicsekedni valónk. Meg kell tanulnunk ebből levonni a konzekvenciákat, és az elkövetkezendő hónapokban erősíteni kell a jelenlétünket, különösen az orvosok határok nélkül tanácsai alapján meg kell magyarázni, hogy az járvány miért terjedt ilyen messze, és miért ilyen gyorsan. A jelenlegi a járvány megmutatta, hogy a az egészségügyi rendszerek és a humanitárius reagálási rendszerek mennyire nem hatékonyak. Egy olyan globális rendszerre van szükség, amely sokkal jobban támogatja a kezelést, és nemzetközi nemzetközi hozzáállást kell tanúsítanunk. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni önöket, hogy ne tegyenek fel kékkártyás kérdéseket, mivel nagyon le vagyunk maradva a napirendben, ezért most Morisongá úrnak adom meg a szót, Pongá úrnak másfél percben. Monsieur le Président, chers collègues, je sais... Elnök úr, először is meg szeretném köszönni Görencnek azt, hogy meghallgatott minket, és együttműködött velünk a jelentése megírása során. Ez az egészségügyi válságokkal foglalkozó jelentés, különösképpen pedig a 2014-ben kicsúcsosodott 11 ezer áldozatot szedő ebola járványról és arról, hogy egyes fejlődő országokban mit kellene tenni, és az Európai Uniónak mit kellene tenni ezekben az országokban ahhoz, hogy meg lehessen erősíteni ezen országok népegészségügyi rendszereit, és olyan ö, egészségügyi rendszereket ö, tudjunk kialakítani, amelyek ellenállóbbak az ilyen válságok esetén. Ez persze jelentős emberi erőforrás képzést is jelentene. Megfelelő egészségügyi képzésre van tehát elsősorban szükség. Ebben a jelentésben is kidomborodik az, hogy milyen szerepe van a jó kormányzásnak. Minél kaotikusabb egy állam, annál több az áldozat egy adott betegség esetén. Egyértelműen összefügg tehát a két dolog. Tehát a fenntartható fejlődésnek és a fenntartható egészségügyi ellátásnak is mindig a jó kormányzás a kulcsa. Libériában és az ebola által érintett térségekben sajnos az volt a helyzet, hogy nem volt kellően koordinált a fellépés, és az érintett országok továbbra sem igazán felkészültek egy hasonló típusú válság esetén. Domnul Neuser. Köszönöm szépen. Neuser úr, másfél percben. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A média hallgat az eboláról, de ez csalóka, mert Sierra Leonában még mindig vannak ebola esetek, és eddig ismeretlen, hogy mi lesz az ebolát túlélőkkel egészségük szempontjából. Charles Görens jelentése ezért nagyon jó, hogy a közvetlen katasztrofa helyzetből indul ki. Ez egy nagyon lényeges eleme ennek a jelentésnek. Köszönjük, Charles. Éppen ezért azt szeretnénk, hogyha az érintett országokban erős, azért Libériában, Gíneában és Sierra Leonában erősítenék az egészségügyi rendszert. De oda kell figyelni hasonlóan törékeny afrikai államokra is. A e, menekültügyi válság kapcsán is az volt a helyzet, hogy e, csak e, túl későn és csak félszűen próbáltuk leküzdeni a kiváltó okokat. Most is az általános egészségügyi ellátásra és a higiéniai körülmények javítására kellene a hangsúlyt helyezni. Mikor tanuljuk meg végre, hogy a megelőzés a legjobb megközelítés a fejlesztési együttműködésben? A tünéziai békekvartet kapta meg ide jogosan a béke Nobel-díjat, és ez nagyon jól van így. Azonban sokan, akik küzdöttek az ebola válság ellen és életüket adták ezért, ők is megérdemelték volna a béke Nobel-díjat. Szeretném megköszönni önnek is biztos úr az ebola válság leküzdésében játszott szerepét. Gérike képviselő egy percben. Tisztelt Szilenidis biztos úr, mit, milyen tanulságokat vonunk le hosszú távon az ebből a válságból? Hogyan tudunk segíteni a fejlődő országoknak, hogy megelőzzék a későbbi járványokat? Egy nagyon hasonló jelentést készítettem az AKC delegáció számára, és én is tárgyaltam afrikai kollégákkal. Ők azt mondták, hogy ha újra egy ilyen világméretű járvány robbanna ki, ugyanolyan rosszul, vagy kevéssé lennénk felkészülve erre, mint az ebola kapcsán. Itt most együtt lamentálunk és jajgatunk az érintett országokkal. Globálisan hálózatba összeszervezett sürgőségi központokat kellene létrehozni, és 24 e, órán belül lehessen biztosítani a sürgető ellátást. De sajnos a fejlődő, és a fejlődő országokból az egyet vérszívást is le kell állítani. Ott vannak nagyon jó orvosok, a képzésüket kellene támogatni. A vidéken mindenhol biztosítani kell az orvosi ellátást. És ugye tudjuk, hogy a higiéna mennyire fontos, ez ott még sokkal fontosabb, és hogyha egy európai mondja pláne. Köszönöm szépen, Sánchez asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, Hőrenc úr, Szeretnék gratulálni önnek és a munkatársainak is azért a kiváló munkáért, amit a jelentés kapcsán végzett. Az ebből a válság több mint tízezer áldozatot követelt. Megtanultuk, hogy a megszorítási politika embereket is ölhet. A 70-es és 80-as években a sok megszorítás az egészségügyi rendszer leromlását okozta, katasztrofális helyzet alakult ki Európában és így Spanyolországban is riasztó az egészségügy helyzete, és hogy mi történhet. Nézzük meg, hogy mi történt történt azokkal a nővérekkel, akik megfertőzöttek az ebolával. Ez is a megszorítási politika eredménye. Ezután egy gyógyszer kutatás, úgy gyógyszerek kifejlesztése, itt is a, nem a szegényeknek szükséges gyógyszerekkel kapcsolatos a kutatás. Az ellenálló képességet kell erősíteni, a jelenlegi eh, kutatásban új eh, súlypontokat kell találni, hogy ellen tudjunk áldani a válságoknak. Ez a 12 ezer halott elég figyelmeztetés arra, hogy tegyünk még mindent, hogy ilyen sose többet ne következtessen be. Köszönöm, Holbuch asszony. Mi zöldek is megköszönjük Gőren szúrnak ezt a jelentést, és valóban most le kell vonni a tanulságokat a jövőbeni válságokra nézve, mert nem ez volt az utolsó. Szeretük volna, hogy a jelentésbe beírták volna azt a követelést is, ami a szellemi tulajdoni jog fokozott védelmével függ össze, hiszen az egészség közjó, ezt világosá tette az ebola járvány, és ezért a fejlődő országokban is egy rugalmas perspektívára lenne szükség az egészségügyel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok kapcsán és a gyógyszerekhez való hozzáférés kapcsán. Segíteni kell a fejlődő országokban, hogy a e, TRIPS egyezmény lehetőségeit átfogóan tudják kihasználni. E, minden országban küzdeni kell a társadalmi egyenlőtlenséggel szemben, és egyetemes egészségügyi ellátást kell biztosítani. Ki kell dolgozni olyan tervet, ami saját pénzforrásokat és a nemzetközi segélyt ötvöz a válság leküzdéséhez. Válságok továbbra is lesznek, és sok időre van szükség, hogy rendbe az országok. Köszönöm szépen. Gil úr, a szó egy percre. Mikrofon nélkül szólok. Köszönöm szépen. Ki szeretném használni az alkalmat arra, hogy a, azokat a civil szervezeteket és helyi szervezeteket köszönettel illessem, akik a válság alatt ennyire bátran és aktívan dolgoztak, és ki kell használni a lehetőséget arra is, hogy a médiát kritizáljuk, amiatt, hogy ilyen szenzációhajhász módon próbálták a saját népszerűségüket növelni. Tudjuk a BBC World News például mit segített olyan az ebola megfigyelő programoknak olyan, olyan sorát adta, mint hogyha ezek bűnügyi programok, bűnügyi műsorok lennének. Minden esetre ilyen helyzeteket ilyen helyzetekben úgy tudjuk a problémákat kezelni, hogyha a gyökereiket tekintjük meg, nem csak a tüneteket. Hosszú távon az ilyen válságokat ki tudjuk védeni, úgyhogy a legszegényebbeket és a legszegényebb nemzetek helyzetét próbáljuk javítani. A nyugat-afrikai embereket, népeket a megélhetésüktől fosztottuk meg a megállapodásaink által, és lehetetlené tesszük, hogy bevételeiket, bevételeket tegyenek szert, többek között a halászati megállapodásokat megállapodásuk nevetséges volt amiatt képtelenek ezért a saját helyzetüket javítani, a saját életkörülményeket javítani, és az ilyen válságokat egyszerűen nem hagyhatjuk tovább elharapozni. Köszönöm, Schaffhauser úr, a szó egy percre. Oh. Yes, you. Igen, uram, öné a szó. Michel kolleg. Kedves kollégák, tisztelt bizottsági képviselő, biztos úr. Továbbra is nevetségesek vagyunk. Azáltal például, hogy ha valaki megnézi, hogy tányan ülünk, már az önmagában is nevetséges, de azért is nevetségesek vagyunk, mert az ebola kapcsán 10-11 ezer áldozatról beszélünk, pedig 900 millió áldozata van a, a maláriának, és arról meg nem beszélünk. És 125 ezer áldozata van megint csak egy másik tömegbetegségnek és ezen betegségeknek van ráadásul gyógyszere is. Ezek nem is kerülnek sokba ezek a gyógyszerek. Erről nem beszélünk, erről nem merünk beszélni. Sorolhatnám, hogy most mi Marshall tervet akarunk kidolgozni az ebolára, 10 milliárd euróról beszélünk, Afrika számára ebből semmi nem fog jutni a valódi problémák megoldására. Bent a képviselője a szó egy percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Az ebola járvány három nyugat-afrika országban, Libériában, Ginában és Sierra Leone-ben hatalmas gondokat okozott, és bebizonyította, hogy a nemzetközi szövetség és különösen a WHO képtelen megoldani az ilyen helyzeteket. A regionális rendszereket kell ellátni képességekkel és anyagi forrásokkal annak érdekében, hogy tudjanak harcolni ezekkel a járványokkal. Katasztrofális gazdag gazdaság és biztonsági szempontból is ennek a járványnak a következménye a nemzetközi szervezetek sokkal hatékonyabban kellene, hogy kezeljék a helyzetet, párbeszéd fórumot kellene kialakítanunk, a hatóságokkal fel kell venniük a helyzeten, és információt kell terjeszteniük annak érdekében, hogy az emberek ne féljenek segítséget kérni, a megfelelő egészségügyi rendszereket ki kell alakítani, és a humanitárius és fejlesztési segélyeket is fel kellene gyorsítani, a megfelelő egészségügyi beruházások segítenének ezeknek az országoknak a helyzetének az elrendezésében, és az innovatív gyógyszereket is támogatnunk kell. Köszönöm szépen, Mekeven asszonyi a szó. Köszönöm szépen biztos úr szavait, Görenc úrnak a jelentést, és az adott országokban dolgozó egészségügyi dolgozók nehéz munkáját is. A legnagyobb, legfontosabb követ, következtetésünk az, hogy az alapvető egészségügyi ellátások nélkül nem tudnak megbirkózni ezekkel a betegségekkel. A kérdés az, hogy most mi fog történni, mi fog történni ezekkel az egészségügyi rendszerekkel emberekkel. Azt tudjuk, hogy mi kellene, hogy történjen, de vajon az Európai Unió jövőbeni programjaiban, közös programjaiban változott-e valami Nyugat-Afrikát illetően? építettünk új klinikákat, de ezeken e- az ezeken a klinikákon dolgozókkal mi lesz? A brüsszeli konferenciákon megígérteket beváltjuk-e? Azért kérdezem mindezt, mert Sierra Leone-ből van dolgozókkal beszéltem, és azt mondják, hogy ezek a klinikák leromlanak, széthordják őket, és pontosan Sierra Leone, a, Leone a, a föld legszegényebb országa, és ott nincs ráadásul ingyenes egészségügyi ellátás sem, például az ebola hosszú távú következményeitől szenvedőknek se. Tehát egy új egészségügyi programra van szükség. Nem tudom, hogy a bizottság kialakított-e már, hogy a tagállamok kialakítottak-e már ilyet hiszen az általános egészségügyi ellátást nem csak ígérgetnünk kell, hanem meg is kell azt valósítanunk, tennünk kell mindezért valamit. Köszönjük szépen. Préda úrnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok Charles Görensnek az jelentéséhez és a tanulságokhoz, amiket levon, amelyek a válság kapcsán rövid és középtávon kiderültek egy hete találkoztam egy Sierra Leoneai civil szervezet képviselőjével. Ez a szervezet eredetileg oktatással foglalkozik, de abban a válság kapcsán kiderült, hogy nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy a betegség terjedését megelőző információkat terjessze. És maguk is rádöbbentek arra, hogy mennyire gyenge saját országuk egészségügyi és főleg megelőző rendszere, gyakorlatilag nem létezik megelőzés. És ezért most az ebola járvány által sújtott országokban meg kéne erősíteni az egészségügyi rendszereket egy olyan minimum szintig, ahol már nem esnek ennyire áldozatul egy újabb kihívásnak. Köszönöm szépen. Most nem fogadhatok el kékkártyás kérdéseket, mert időhiánytól szenvedünk. Áttérünk a spontán felszólalásokra. Tizen kívánnak felszólalni, listám szerint, de időhiány miatt csak minden frakcióból egy kollégának, vagyis összesen hatnak tudok szót adni egy-egy percben. Köszönöm szépen! elnök úr. <clears throat> A 2014-es járvány volt a legnagyobb ebola kitörés. Több, nem, több mint 23 ezer fertőzött volt, és több mint 9 ezer áldozat. Az EU és a tagállamai 1,2 milliárd eurót folyósítottak a probléma megoldásának segítésére, főleg ö, oltóanyag formájában és logisztikai, ö, oktatási segítséget is nyújtottunk, illetve mobil laboratóriumokat helyeztünk ki, és szociális mobilizációt és társadalmi mobilizációt is sikerült végeznünk. A, az ilyen típusú fertőző betegségek megelőzésének legjobb módszere a tudás a betegségről, hogy hogyan lehet elkerülni azt. Nyugat-Afrikát elsősorban a képzéssel lehet megmenteni az ilyen helyzetektől. Kincs úrnak adok egy percben szót. Asszonynak elnézést. A, ennek a betegségnek és válságnak a gyökere az Európai Unió számára is nagyon fontos kérdéseket vet föl, azt ugyanis, hogy jó-e a nemzetközi szabályozás, megvannak-e a strukturális hiányosságok pótlására való képességeink ezen a országokban. A válságkezelés kapcsán nagyon sok minden kiderült, ami egyébként burkolt volt, rejtett volt a szem elől. Például az is, hogy túlzottan ezen három ország gazdasági helyzetére koncentráltunk a támogatások nyújtásakor, és nem gondoltunk a strukturális típusú egészségügyi célokat szolgáló befektetések támogatására, hogy az egészségügyi és szociális ellátás alapjai legalább létrejöhessenek ezekben az országokban. Köszönöm szépen, elnök úr. 2014 óta az a helyzet, hogy Sierra Leonát, Libériát és Gineát nagyon súlyosan sújtotta az ebola vírus, és más országokat is Afrikában, de itt egy rendszerszerű válságról van szó, 80% a lakosságnak mély nyomorban él, tehát nem csak az ebola jelentett nagyon nagy problémát nem is volt hatékony az ebola elleni fellépés, bár um, a segélyszervezetek, a Vörös Kereszt és az orvosok határok nélkül sokkal hatékonyabban léptek fel. Ők ott voltak helyben és segítettek a lakosoknak. Jobban ki lehetne használni ezeknek a szervezeteknek a munkáját, és több támogatást kell, hogy kapjanak kutatás, oltóanyagot kell kifejleszteni az ebola ellen és az ebola által sújtott országokban többet kell, hogy beruházzanak az egészségügybe adóságtörlesztés helyett, mert teljesen tönkrement az egészségügy ezekben az országokban. Köszönöm szépen, elnök úr! Amikor megpróbálunk tanulságokat levonni az ebből a válságból, fel kell ismernünk azt, hogy a Világbank és az IMF megszorító intézkedései alásták az egészségügy működését ezekben az országokban, a népegészségügyi területén a megtakarításoknak nagyon súlyos következményei lettek, meg kell fordítani ezt a folyamatot. Segítenünk kell az egyetemes, ingyenes egészségügyi ellátás kiépítésében jól képzett egészségügyi dolgozókra van szükség, és megfelelő gyógyszerekben, mégpedig hozzáférhető áron a higiéniát is mindenképpen javítani kell ezekben az országban, a higiéniai körülményeket. Természetesen nemzetközi támogatása segélyekre szükség van, de hogy kis ország, mint például Kuba, összesen több segélyt nyújtottak, mint az összes nyugati ország. azt asszony egy percben. Elnök úr, mindenek előtt Szerettem volna Gerenc kollégának megköszönni a munkát, és gratulálok neki, kitűnő javaslatokat dolgozott ki. A jelenlegi helyzet Gineában talán úgy lenne jellemezhető, hogy Fuakariában még van két ebolás beteg. És a Vöröskereszt azt szegezte le, hogy az EU, az EU tagállamok 1,9 millió eurós támogatást adtak, de nem javult igazából még az egészségügy állapota, ehhez időre van szükség. Az Európai Fejlesztési Alapba be kell építeni egy garanciát, hogy ezekből a pénzekből tényleg e, e, mentő vagy állomásokat, egészségügyi állomásokat, kórházakat építsenek e, klinikai tanulmányokat kellett volna végezni, és az oltóanyagok kifejlesztésére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A szabadalmak sok gondot okoznak. Látni kell emellett azt is, hogy ápolónők, akik ebolás betegeket gondoztak, megfertőződtek, és hat hónappal az eset után még mindig felelhető a vírus a vérükben. Tehát a, fel kell építeni a bizalmat, mert itt ezeknek az országoknak a jövőjéről van szó. Az orvosok határok nélkül és a többi NGO kitűnő munkát végzett. Ők ott vannak helyben, küzdenek a küzdöttek a szörnyű betegség ellen, még mielőtt a politikusok akár csak beszélni is elkezdtek volna az ebaláról. Itt minden, mint a lassított felvétel lett volna, a reagálás, új kórház nagyon lassan épült fel, és amikor végre elkészült, egy óra alatt megtelt. Több kórházra lenne szükség, de hát természetesen ehhez idő kell. És ezen a héten ismét romlott a helyzet. Azt az üzenetet fogalmazná meg az EU, a tagállamok és tulajdonképpen a világ összes országa számára, hogy a következő alkalommal meg kell érteni a, a helyzet sürgőségét, hogy itt vészhelyzet, vészhelyzetről van szó, és tanuljunk azoktól, akik az életük kockáztatásával is megpróbáltak segíteni a betegeken. De a legfontosabb üzenet a gyors fellépés, mert ezzel lehet életeket menteni. Most pedig biztos úr, öné a szó. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm ezt az igen gyümölcsöző jó vitát, és ezeket a kiváló javaslatokat. Szeretném megismételni, véleményem szerint ez a jelentés, a Görenc jelentés nagyon fontos tanulságokat von le az ebola járványból, az ebola válságból. Mindannyian részt kell, hogy vegyünk ebbe a tanulási folyamatban. Még egyszer köszönöm önöknek, önnek, Görenc úr, ezt az elkötelezett, kiváló munkát. Ugyanakkor szeretnék valamit elmondani azzal kapcsolatban, amit Linda McEwen asszony mondott, az általános egészségügyi ellátásról. Teljes mértékben egyetértek önnel, és ezért is terveztem már ezt bele a programunkba, ugyanis úgy gondolom, hogy a WHO reformja rendkívül fontos feladat lehet, hogy Afrikában vagy máshol lesznek majd újabb járványkitörések, és ezért nagyon fontos, hogy támogassuk a WHO reformjának megvalósítását. Ez lenne a leges legfontosabb eszköz ugyanis a következő járvány megelőzésénél, illetve kezelésénél. Természetesen a bizottságok a tagállamokkal együttműködve kell, hogy felülvizsgálják a jelenlegi együttműködési rendszert, különösen az említett három nyugat-afrikai országgal. Én jártam ott, a helyszínen láttam, hogy milyen problémák vannak ezekben az országokban, és rájöttem arra is, hogy az itt levont tanulságok képezhetik majd a nemzetközi közösség számára jövőre nézve a legfontosabbakat, legfontosabb tanulságokat. támogatnunk kell a legrászorulóbb országokat, és nagyon fontos, hogy az egészségügyel kapcsolatban is legyenek megállapodások, illetve hogy megfelelő ellenálló képességgel rendelkező egészségügyi rendszereket segítsünk képíteni, annak érdekében, hogy a jövőbeni járványkitörésekre megfelelőképpen fel legyenek készülve. Mert tudjuk, hogy lesznek a jövőben is sajnos járványok. Tehát egy előreláthatóbb, célzottabb, hosszú távon működő megközelítést kell használnunk. Ez az egyetlen módja az együttműködésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen még egyszer Charles Görenz úrnak. Köszönöm önnek, uram, hogy ilyen kiváló munkát végzett, mert most megvan a jövőbeni munkánk alapja. Most tudjuk, hogy milyen tanulságokat kell levonnunk. Köszönöm szépen, most megadom a szót Charles Görens jelentéstelő úrnak. Először is minden kollégámnak szeretnék gratulálni, akik az jelentés kapcsán felszólaltak, és ö, köszönöm azoknak, akik gratuláltak, és azt, hogy Szirindics biztos úr is elismeri az eredményeket. Ez a jelentés valóban kiemelt jelentőségű, mert nagyon komolyan kell vennünk ezt a kérdést. A Fejlesztési Bizottságban sok éve azt mondjuk, hogy <clears throat> elsősorban az erőforrásokat az egészségügyi szektorára kéne költeni a fejlődő országoknak, és a költségvetési viták során sajnos <clears throat> ez a téma, ez az igény eddig nem került igazán meghallgatásra mert pedig az egészségügyi kutatás, az egészségügy fejlesztése, minden egyéb <clears throat> fejlesztési projekt alapfeltétele. És nem szabad elmulasztanunk egy lehetőséget sem a jó kormányzás bevezetésére, segítésére. Ez nemzetközi, afrikai és helyi érdek is. <clears throat> és nem kötelező, hogy emberek halljanak meg ilyen betegségekben. Sok haláleset a rossz fellépésnek, szervezetlen fellépésnek, az intézményi infrastruktúrák hiányának, a tájékoztatás hiányának tudható be. Minden a korábban elfogadott, 2014. szeptemberben elfogadott saját állásfoglalásunk ellenére ezen a területen nem léptünk tovább. Úgyhogy a fejlődő országoknak ezen a területen kéne elsősorban segítséget nyújtani. Egy kolléga azt mondta, hogy nevetségesek vagyunk, mert nem ö, betegségekről beszélünk, a maláriáról. Az két dolgot nem szabad egymás ellen kiátszani. A malária és a tuberkulózis és az AIDS és az ebola az nem egymással szemben kiátszandó betegségek, hanem mindegyike egyformán a saját jogán, a saját módszere, megfelelő módszerekkel kell fellépni. És nyilvánvaló, hogy ezeket a betegségeket sem akarjuk elhanyagolni. <clears throat> Nem gondolt bele talán a képviselőtársam, amikor azt mondta, hogy mi nevetségesek vagyunk, mert ezeken a területeken is hatalmasakat tesz a nemzetközi közösség. <clears throat> Tehát nyilván oda kell figyelnünk. Ez a vírus nagyon veszélyes vírus sokféle formában felüti a fejét. És új típusú fertőzési ö, ö, helyzeteket figyeltek meg, tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, amit az ebből a kapcsán tapasztalunk, tanulunk, mert ez egy nagyon ö, sunyi vírus, amely még óriási bajokat okozhat a világnak, mint ahogy az 2014 márciusában láttuk is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Egy utolsó üzenetet, hogy fogalmazzak meg, ez a jelentés is hangsúlyozza a tudás fontosságát, a tájékoztatás fontosságát, és persze a gyógyszerpiacok, globális gyógyszerpiacok összehangoltságát is. Úgy gondolom, hogy ha egyes országok gazdaságát akarjuk fejleszteni, akkor ezzel párhuzamosan olyan politikákat kell megfogalmaznunk, amelyek felelősek, olyan értelemben is, hogy lehetővé teszi egy adott ország népegészségügyi rendszer egyáltalán a gazdasági fejlődést. Tehát meg kell találnunk, és ha nincs ilyenek ilyenek, akkor meg kell teremtenünk azokat az eszközöket, módszereket, amelyek ezeket az országokat helyzetbe hozzák és jelentésemnek ez volt az elsődleges célja, hogy a bizottságot felszólítsam, felkérjem arra, hogy ezt a problémát átfogóbb módon tekintse, és ezt a nagyon fontos általam kiemelt aspektust figyelembe vegye. Köszönöm szépen, lezárom ezt.